Úgyhogy, ha egyetértenek, akkor így módosítanánk a napi rendet. Látom, hogy senki nem kifogásolja, úgyhogy akkor a 750-es petícióról van szó, holland benyújtó küldte a petíciót, ugyan nincs jelen, de további anyagot is beterjesztett négy kérdéssel a bizottsághoz június 29-én. Egyébként az ülés interneten követhető. Tehát mielőtt itt, miután nincs itt a petíció benyújtója, a bizottságnak adnám meg a szót rögtön. Jó reggelt kívánok! Köszönöm. A regionális petícióban, illetve a bizottsághoz később benyújtott anyagban a benyújtó néhány alapvető kérdést vett fel, hogy fokozottabban figyeljünk oda az építményekre vonatkozó irányelv betartására, különböző energiaforrásokra utal az energiafogyasztás kiszámításánál, valamint az energia címkézés formátumának meg kell felelnie a Hollandiában megvalósult vagy megvalósított megközelítés szerint az irányelv értelmében, és egyébként az épületek energiahatékonyságának felvizsgálatát is kéri Itt fontos megemlíteni, hogy az épületek energiahatékonyságára vonatkozó irányelv elsősorban az energiahatékonyságra vonatkozik, a jogalkotó szándéka szerint, ugyanakkor ennek a CO2 kibocsátásra is van hatása. A jogalkotó szándéka az volt, hogy az energia címkézés rendszerét nemzeti hatáskörbe utalja, az alapelveknek megfelelően. Ugyanakkor fontos megemlíteni, hogy az irányelv kifejezetten megemlíti azt a lehetőséget, hogy olyan kérdésekkel foglalkozunk, amire a benyújtó is utal, például az épületek CO2 kibocsátás, illetve a különbségtételt a lakó és nem lakó épületek között. És ugyanez vonatkozik a tényleges éves energia is, ennek mérésére, ezt is említi az irányelv, mint lehetőséget. Ezen kívül a követelmények felvizsgálatára vonatkozóan a hagyományos és a megújuló energiaforrások is figyelembe vehetők. Úgyhogy itt a fenntartható energiaforrások kizárása nem állja meg a helyét, mint ahogy ezt a benyújtó jelezte. Először is hangsúlyozni kell, hogy a preferált megközelítésnek is helye van az irányelvben, a nemzeti jogalkotók a nemzeti körülményekhez igazíthatják az irányelv végrehajtását. Az irányelv elég nagy rugalmasságot tesz lehetővé, de miután az irányelv felülvizsgálata jelenleg folyamatban van, a bizottság ősz elején vagy októberig javaslatokat fog letenni az asztalra, tehát egyelőre nem tudunk részletekkel bot- mm, szolgálni az átdolgozást illetően. Köszönöm szépen. Egyéb hozzászólások vannak-e a kollégák részéről? Nincsen. Akkor a felülvizsgálattól függően, ha jól értettem, akkor őszre várható ez javasolnám, hogy addig hagyjuk nyitva ezt a petíciót, hogy a további információk birtokában tudjunk majd dönteni, úgyhogy egyelőre hagyjuk nyitva. Um, we should be doing another petition. Egy további petícióval folytatjuk, de közben azt hallottam, hogy a bizottság képviselője nincs jelen, úgyhogy a 22-est átogorjuk, és a 23-assal folytatjuk. A 22-esre majd visszatérünk, hogyha a bizottság megérkezik, mert a petíció benyújtója sincs jelen. Tehát a 23-as következik a 0496-os 2015-ös brit állampolgár által benyújtott petícióról van szó, a benyújtó nincs jelen, tehát ismét a bizottságnak adnám meg a szót. Jó reggelt, hölgyeim és uraim! A petícióban egy brit állampolgár azt panaszolja, hogy lekapcsolták az energiahálózatról. Az építési szerződésben szerepelt a villany és gáz ellátás, és az energiaellátóval, szolgáltatóval kötötték meg ezt a szerződést. A petíció benyújtója a szokásos energiaellátási szerződésre kötött szerződést, és különböző tanúsítványokat kellett volna kapni arra vonatkozóan, hogy az épületet az előírásoknak megfelelően építették és alkalmas lakóhelyként. Mi alaposan megvizsgáltuk a petíciót, és a spanyol energia szabályozókkal is konzultáltunk, ők elismerték a problémát, Ugyanakkor az is egyértelmű volt, hogy az energia jogszabályok szerint helyesen jártak el, ugyanis nem volt megfelelő az épület tanúsítványa. A bizottság megállapította, hogy ugyan sajnálatosnak tartja az esetet, és együtt érez a benyújtóval, viszont nem tudunk semmit tenni, ugyanis a hálózatról azért kapcsolták le, mert a tanúsítvány nem volt megfelelő, tehát azt javasoltuk, hogy a regionális hatóságokkal vegye fel a kapcsolatot, és regisztráltassa újra, vagy tanúsítassa újra az épületet. Köszönöm szépen, elnök, köszönöm. Tehát, ha jól értem, akkor ez most már a nemzeti hatáskörbe utalt eset, és abból, amit hallottunk, gyakorlatilag mi nem tudunk semmit tenni, Minden esetre az egyik kolléga felkíván szólalni. Köszönöm, elnök asszony. Egy kérdésem lenne. Nem lehet megkapni ezt a tanúsítványt? Ez egy eseti ö, ügy, tehát nincs lehetőség arra, hogy ezt a tanúsítványt beszerezzék? Ez pusztán csak kíváncsiságból politikai kíváncsiságból kérdezem. A bizottság kívánne válaszolni. Köszönöm a kérdést. A tanúsítvány természetesen nem lehetetlen megkapni, de sajnos mi nem tudunk semmit tenni ez ügyben. Tanulmányoztuk a petíciót, és úgy tűnik, hogy ahhoz, hogy a egy lakóépületet regisztráltassanak, bizonyítani kell, hogy az lakó lakás célokra alkalmas. Úgyhogy a benyújtónak ezt a helyi hatóságokkal kell tisztáznia. Mi a bizottság részéről nem tudunk semmit tenni ennek érdekében. Én ezt értem, de ő kérte ezt a tanúsítványt? kérvényezte ezt a tanúsítványt? Mert ha igen, és nem kapta meg, az egy másik ügy ahhoz képest, hogyha nem is kért ilyen tanúsítvány. Igen, úgy tűnik, hogy a, benyújt, a petíció benyújtója kérvényezte a tanúsítványt, de egyelőre nem kapta meg, tehát ő is elismeri, hogy az eljárás beindult, de időközben lekapcsolták a villany és gázhálózatról, és ez dühítette fel őt elnök, az eddigi információk alapján úgy tűnik, hogy a megfelelő eljárást betartották. A spanyol hatóságok számára nem volt kielégítő a helyzet a tanúsítvány kiadásához, de azt hiszem, hogy most itt bármennyire szeretnénk is, nem tudunk egyebet tenni, nem tudunk segíteni. Úgyhogy ezt, éppen ezért azt javasolnám, hogy zárjuk le ezt a petíciót. Vannak-e egyéb hozzászólások ehhez? Tehát akkor erről fogjuk majd tájékoztatni a petíció benyújtóját, nevezetesen, hogy lezártuk ezt a petíciót. We're moving on now. Akkor következik a 24-es, az 529-es 2014-es petíció, egy olasz állampolgár nyújtotta be, szintén nincs jelen, és eh, ismét a bizottságnak adná meg a szót. Köszönöm, elnök asszony. Üdvözlök mindenkit. Sajnos ezt a petíciót csak a múlt végén kaptuk meg, ezért teljes körű és végleges értékelés most nem tudok adni, pusztán csak az előzetes véleményünkről tudok beszámolni. Arról panaszkodik a petíció benyújtója, hogy körülbelül három évig nem a tényleges fogyasztása alapján kapott számlát, nem megfelelően mérték a fogyasztását 2011 óta. Ezen kívül az állampolgár tetőre szerelt napelemeket, A petíció benyújtója tehát arról panaszkodik, hogy nem kapott világos információt, és nem vették figyelembe a végső számlázásnál a beépített napelemeket a bizottság részéről mi azt tudjuk mondani, hogy a petíció benyújtója által ismertetett helyzet egyértelműen kapcsolódik ahhoz a követelményhez, hogy az energiaszolgáltatók hogyan működjenek az egyes tagállamokban, az energia és az energiahatékonysági irányelv értelmében a számlázást a pontos fogyasztásmérés alapján kell, hogy készítsék, és az, év, az időszak nem haladhat meg egy évet. Tehát az elkövetkezendő hetekben fogjuk majd még a részletesebb véleményünket és válaszunkat kidolgozni. Elnök hogy az adott körülmények között tehát akkor ezt a petíciót hagyjuk nyitva, ugyanis nem volt elegendő ideje a bizottságnak további információt feldolgozni úgyhogy más lehetőségünk nincs, mint hogy nyitva hagyjuk. A képviselőknek van-e hozzászólása ehhez a petícióhoz? Nincs. Akkor nyitva hagyjuk ezt is. Köszönöm. A 26-os pont következik. A 188-215-ös bolgár állampolgár által benyújtott petícióról van szó, a benyújtó nincs jelen, ismét a bizottságnak adom meg a szót. Jó reggelt kívánok, köszönöm. Ez a bolgár távfűtő hálózatra vonatkozik. Négy kategóriát említ a petíció, az egyik a terminológiával kapcsolatos, ami az energia jogszabályok módosításaival függ össze, illetve a szolgáltatással. Az energia jogszabály szabályozza azt, hogy a távhőt hogyan definiáljuk. Úgyhogy ezzel kapcsolatosan mi valami keveset tudunk tenni. A második kérdés általánosabb jellegű, és arra vonatkozik, hogy hogyan szervezik a távhőpiacot. A petíció benyújtója azt állítja, hogy egyértelműen el kéne különíteni a távhő termelést, az elosztás, illetve a szolgáltatás tevékenységtől. A villany és a gáz piac szemben hasonló szabályozás nincs a távhő piacán, tehát ez nem ellentétes a jogszabályok, az EU-s jogszabályokkal. Harmad sorban pedig a távhőszolgáltatási szerződésekről van szó. A szolgáltatók adják ki, illetve írják meg az általános szerződési feltételeket, amit a hatóságok hagynak jóvá. Az energia és a gáz irányelvekben nem szerepel semmi arra vonatkozóan, hogy a nemzeti szabályozó hatóságok hogyan hagyják jóvá ezeket a szerződéseket a távfő ágazatban. Ezen kívül megvizsgáltuk részletesebben az energiahatékonysági irányelv követelményeinek értelmében az általános szerződéses feltételeket, annak megállapítására, hogy a számlázás a távhő szolgáltatás esetében arányos volt-e, és megállapot, megállapítottuk, hogy a nemzeti hatóságok részéről kiadott jóváhagyás lehetővé teszi, hogy bizonyos fogyasztóvédelem is érvényesüljön. Tehát ezen a területen sincs semmi további teendő szerintünk. Végezetül pedig a tisztességtelen szerződéses feltételekről, vagy azzal kapcsolatban emelt panaszt a petíció benyújtója, és megkérdőjelezi az általános távhőszerződési feltételeket. Itt lehetőség van a bolgár állampolgárnak, hogy ezt a kérdést a polgári bíróságok elé vigye, és megtámadja a számlát. A bolgár állampolgárok közvetlenül kapcsolatba léphetnek ezen kívül a fogyasztóvédelmi bizottsággal vagy hatósággal is. Elnök, köszönöm szépen. Kíván-e bárki hozzászólni? Alessa úr, köszönöm. A, világos, hogy itt a szubszidiaritás kérdését is érinti ez az ügy a petíció benyújtójának a helyi hatóságokhoz kellene fordulnia, tehát nem tudom, hogy mi mit tudunk tenni ez ügyben, éppen ezért azt javasolom, hogy zárjuk le ezt a petíciót. Egyéb hozzászólások? Egyetértek. Nagyszerű, ha általános az egyetértés. Úgy tűnik, hogy a bizottság részéről is az a javaslat, hogy ez nemzeti hatáskör, tehát javasoljuk, javasolom, hogy zárjuk le ezt a petíciót. May I take you now to item 22, the... A 22-es következik. Visszatérünk a 22-eshez, mert közben megérkezett a bizottság képviselője. A 2547-es 2013-as petícióról van szó a petíció benyújtója nincs jelen, de hallottam, hogy ő az interneten figyelemmel kíséri a vitát, úgyhogy most megadom a bizottságnak a szót. Köszönöm a szót. Hát mint ismeretes, ebben a petícióban arról van szó, hogy egy Spanyolországban 2013-ban egy elektromos villamos energiapiaci reform történt, és ennek következtében az alacsonyabb éves fogyasztással rendelkezőknek a, a végleges számlája, tehát a végfogyasztói számlája nagymértékben 40%-kal nőtt. És hát ezzel kapcsolatban az Európai Bizottság álláspontja alapvetően az, hogy az EU-s jogszabályok, főként az úgynevezett harmadik energiacsomag, nagyfokú önállóságot biztosít az egyes tagállamok szabályozó hatóságainak a különböző tarifák és elektromos áram végfogyasztói költségelmek meghatározásában Azonban mondjuk a villamosenergia irányelv, vagy az energiahatékonyság irányelv lefektet bizonyos szabályokat, passzusokat, amelynek értelmében a hálózati tarifáknak figyelembe kell venniük bizonyos például energiahatékonysági, hálózat stabilitási vagy a megújuló energiák, energiaforrások integrálására vonatkozó szabályokat. 2013 végére Spanyolországban ez a kumulált hálózati villamos tarifadeficit mértéke elérte a 30 milliárd eurót, tehát ennek értelmében valami fajta piaci reformra mindenképpen szükség volt, és a bizottság ezt üdvözölte is. Alapvetően arról volt szó a reform keretében, hogy bizonyos megújuló energiaforrások túlzottan bőkezű támogatását egy kicsit csökkenteni kellett, illetve a kapacitás mechanizmusok és a fixált végfogyasztói ár elemeket liberalizálni kellett, és ennek következtében következett be az az áremelkedés, amit a petíciót benyújtó is említett. Alapvetően azóta az új villamos energiaszerkezettel kapcsolatos EU szintű szakpolitikai kezdeményezések keretében viták folynak és konzultációk erről, hogy milyen legyen ez az új szakpolitikai kezdeményezés. Ennek értelmében a jelenlegi álláspont szerint továbbra is a nemzeti regulátor szabályozó hatóságoknak kulcs szerepet kell játszani a tarifák meghatározásában, és hát a hálózati rendszer használható költségek méltányos elosztása értelmében az új jogszabályoknak értelmében ezt figyelembe kell venni. Nagyjából ennyit mondanék, köszönöm szépen. contributions Kére valaki szót a képviselők közül ezzel a petícióval kapcsolatban? Igen, tessék. Igen, köszönöm szépen, elnök asszony. A villamosenergia kulcskérdés. A villamosenergia kulcskérdés mindenki számára és világos az is, hogy Spanyolországban rendkívül drága a villamosenergia, talán Európában a legdrágább. Ez a 40 százalék véleményem szerint probléma, ezt, kell meg, ezt meg kell vizsgálni. Úgy tűnik, hogy a bizottság sem tudja igazán, hogy mi kell, hogy legyen a végleges álláspontja. Szeretném elmagyarázni, hogy mi húzódik e mögött. Szeretném megbeszélni ezt jó lenne egy állásfoglalást megalkotni ebben a témában, ezért kérem, hogy hagyjuk nyitva ezt a petíciót még. Köszönöm szépen. Egyetértek. Úgy tűnik, hogy a bizottság még vizsgálja ezt a kérdést, úgyhogy ezért mondom azt, hogy a petíció maradjon nyitva. Nagyszerű, hogy ma reggel ilyen konszenzus uralkodik körünkben, ez fantasztikus. Egyetértek, még nem kaptunk elegendő információt a bizottságtól, és úgy érzem, hogy a petíciónak nyitva kell maradnia, mindaddig, amíg egy jobban megalapozott döntést tudunk meghozni. Why? Uh, because the, the previous point is not, not yet uh, ready. 25. Yeah, so there is I am informed that we will... Arról tájékoztattak engem, hogy a 25-ös pontot át kell ugranunk, a logisztikai okokból kifolyólag a 27-essel foglalkozunk most. A 0281 per 2011-es petíció egy bolgár állampolgár nyújtotta be, és a kérem benyújtója nincs most itt. Megadom a szót a bizottságnak. Köszönöm szépen. Elnök asszony, először is összefoglalnám a petíció hátterét, hiszen ezt 2011-ben nyújtották be, eltelt azóta már némi idő. A petíció a harmadik energiacsomag mm, átültetésének elmulasztásáról szólt. Később Bulgária átültette a csomagot, de a petíciós újabb információkat küldött be arra vonatkozóan, hogy Bulgária megszegi az uniós jogszabályokat. A bizottság tájékoztatta a parlamentet, 2014 elején erről. Azóta a harmadik energiacsomaggal kapcsolatban azt vizsgáljuk, hogy a tagállamok mennyire tesznek eleget a szabályoknak. Az év végére remélhetőleg ezt véglegesítjük, és remélhetőleg a petíciósnak is további információkat tudunk megküldeni. És ha megengedik, akkor most be, belemegyek a részletekbe a petícióval kapcsolatban. A petíciós azt mondja, hogy a fogyasztók a energiát nem átlátható árak mellett kapják meg Bulgáriában. A másik kérdés az volt, hogy nincsenek bolgár törvények arra, hogy a nemzeti szabályzóhatóság döntéseit egy testület felülvizsgálhassa, hogy legyen jogorvoslat ilyen tekintetben, és nem lehetséges a szabad váltás sem. Ami az első pontot illeti, az árak átláthatóságát, az energia irányelv harmadik cikk érintett itt, a mm, szerződéses feltételek átláthatóról szól ez. Önök is tudják, hogy Bulgária szabályozott villamosenergia árakkal dolgozik, és ez tarifa deficiteket okoz így a bizottság prioritása az volt, hogy a bolgár hatóságokkal együttműködjön, hogy tisztázza ezt a kérdést, és hogy megoldja ezt a problémát, hogy a piaci feltételeknek megfelelően szabják meg az árat. A bolgár energiaminisztérium idén májusban bejelentette, hogy liberalizálni fogják az árképzési mechanizmust a lakóépületek esetében, 2021 után, és emellett a sérülékeny fogyasztók helyzetét is felülvizsgálják. Remélhetőleg ez megoldja azt a problémát, amelyről a petíciót benyújtó fél beszélt. A, hamarosan ismertetjük a véleményünket ezzel kapcsolatban. Ami a bírósági felvizsgálatot illeti, a bolgár törvényeket most elemezzük, megnézzük, hogy a harmadik energia csomaga kapcsolatban mi történik, de nem látunk semmiféle törvényszegést. A fogy- petíciós azt mondja, hogy nincs semmiféle jogorvoslati lehetőség. De ha valaki ö, bírósághoz fordul, a bíróság felfüggesztheti a szabályozóhatóság döntését. Az uniós jog nem is mondja ki azt, hogy van ilyen felfüggesztő hatály. Ö, mi nem érezzük úgy, hogy az uniós jogot megszegnék. és mivel most már az elemzésünk lezárul, hamarosan tájékoztatni fogjuk tudni a petíciós felet. Ami az utolsó kérdést illeti, a szolgáltató váltás, itt lehetséges volt elméletben, de gyakorlatban nem, mert nem volt megfelelő standard profile. Idén júniusban tették közzé az ezzel kapcsolatos szabályokat Bulgáriában, úgyhogy most fogjuk megvizsgálni a helyzetet, és a válaszunkat hamarosan benyújtjuk Önöknek. Köszönöm. Kére valaki szót ebben a témában? Igen. Nem tudom, hogy Bulgáriában a költség, a, hogyan lehet költség alatti a villamosenergia ár. Én több országban is élek egy időben, Bulgáriában is. A bolgár számlámon ott van a fűtés és a villamosenergia ára költsége. Októbertől májusig egy mondjuk tanárnak a villamos energia számlája drágább lenne, mint az adott személy bére. Ha két személy egy családban nem dolgozik, akkor nem tudják kifizetni a számlájukat, és képtelenek lennének biztosítani megélhetést. Én nem értem ezeket az alacsony költségeket, ezeket a magas költségeket, például a görög számlám költségei jóval alacsonyabbak. Nem értem, hogy eh, ezzel a kérdéssel kapcsolatban Bulgáriában miért ez az álláspont? Az elmúlt három évben kilenc öngyilkosság történt azt mondták, hogy ezek azért következtek be, mert az adott személyek nem tudták a fűtésszámláikat és a villamosenergia számláikat kifizetni. Van még valami, ami a sajtóban újra és újra felbukkan. Az, hogy a vállalatok, a szolgáltatók nem figyelmeztetik a fogyasztókat. Egész egyszerűen csak kiküldik a számlát, de egy második figyelmeztetés, felszólító értesítés nem kerül kiküldésre, hanem egyenesen bíróságra kell menniük, több száz eurót kell fizetniük. A bíróság pedig több ezer eurós bírságot is kiszab, az hatalmas pénz. Bulgáriában 60-70, maximum 100 eurós nyugdíj mellett egy 160 eurós villanyszámlát alig ha tud megfizetni. 300 euró egy fűtés számlára ezt mindenképpen meg kell vizsgálni. Bulgáriában nagyon magasak az árak a bérek pedig nagyon alacsonyak. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Koneva asszony. Van-e még valaki, aki szót kér? No, well yes, this is certainly uh, something energy. Ez mindenkire kihatással van, ami pedig az árakkal kapcsolatos versenyt illeti, az egy teljesen más kérdés. Véleményem szerint egyelőre a bizottságtól nem kaptunk elegendő információt, és én is azt láttam, hogy a bizottság is további ellenőrzésekre vár még. Javasolnám, hogy maradjon nyitva ez a petíció. Igen. És a bizottság végső kérésére is várunk, végső információjára is várunk, ezért marad ez a petíció, nyitva hagyjuk. Right, it's a, it's a bit of a backwards and forwards day. Ma egy kicsit ugrálgatunk a napirendben a helyzethez alkalmazódva, és most következik a 25. Eh, napirendi pont, szintén bolgár petíciókról van szó. Mondom a számokat, mert több számról van szó, mind Bulgáriából. A petíciót benyújtó felek nincsenek itt, viszont kaptunk egy videót. 0892 per 2008 38 2013 1542 per 2009 a 0038 per 2013-asra kapcsolatban lesz a videó, 0256 per 2013, 2069 per 2013, 2178 2013, 0556 2014 és 0568 per 2014. Mielőtt ezt megtennénk, levetítünk egy videót ezzel kapcsolatban. Köszönöm. Could, please. Уважаеми евродепутати, изминаха на три години от подаването на петицията и близо година от подадените допълнения в края на септември месец 2015 година. Az elmúlt hát évben ö, több ö, petíciót ö, nyújtottunk ö, be, és időközben a fogyasztók védelmére hozták ezt. A bizottság válaszait azt jelzik, hogy a Tropak Sofia problémáját nem, engedték, nem értették meg. De nehéz megérteni ezt a problémát, mivel nehéz bevallani, elfogadni, hogy az európai állampolgárokat így lehessen, állampolgárokkal így lehessen bánni. Vannak olyan szerződések, mindegy, hogy egyéni vagy kollektív, a, a, vagy pedig közös tulajdonú. Ez egy jogi személy, amelynek megvan, ez az utóbbi egy jogi személy, amelynek megvan a saját vezetősége, és saját elszámításai, hogy kifizessék a számlákat. Több mint egy év óta a bolgár hatóságok a rendelkezéseket megkerülik, a 2011-es 83-as irányelvét azzal az állati, állítással, hogy a hőenergia nem egyéni fogyasztóknak lett adva. A, a energia cég a fogyasztói főbizottságnak intézett egy levelet azért, hogy a társ tulajdonosokkal egy szerződést kössenek. De tulajdonképpen ez nem jelenti egy olyan energiaszállítási szerződésnek a megkötését. Például a szállítónak a visszautasítása, hogy nem hajlandó olyan számlákat kiadni, amelyen a kliensnek a neve és a címe szerepel. Pedig az áfával kapcsolatos törvény szerint ezeket fel kell tünteni. Az Európai Unióban az ilyen eseteket így kell kezelni, de a társtulajdonosoknak kiállít ez a cég egy számlát, de az egyéneknek nem. A, és ezeknek nincsen jogi érvénye. Ezen kívül a havi leolvasások és igazi kiigazatások nem tükrözik a valós fogyasztást de az energia mennyiségeket önkényesen állapítják meg a különböző fogyasztók esetében. A hatóságok pedig nem reagálnak. a bíróság elő vitték az ügyet, ugyanis 250 ezer lakást számláznak így mindig is az egyéneket viszik bíróság elő, elé. A bíróság pedig úgy ítélt, hogy elítélik a szállítót, mivel hogy nem kötött szerződést. Az Európai Bíróságnak a határozatát ugyanakkor a nemzeti bíróságok figyelmen kívül hagyják, tulajdonképpen már 2010 óta, és mindazokat a normékat, amelyet a hármas szikben megfogalmaztak. Mindez pedig annak ellenére, hogy minden adatot megadtak a bolgár bíróságnak. Minden esetre ez azt jelenti, hogy a hatóságok erős nyomást gyakorolnak a különböző szereplőkre. A bíróság megállapította, hogy több kötelezettségét is elkövettek. Az Európai Bizottság nem tud-e tenni valamit, hogy legyenek szerződések, vagy pedig olyan dokumentumok, amelyek tükrözik a kötelező kapcsolatokat a szolgáltató és a fogyasztók között. Tulajdonképpen ez a szomorú valóság áll már fent évtizedek óta. A bolgár hatóságok ezen kívül ösztönzik az egyoldalú szabályoknak a bevezetését, bevezetését, például, hogy plafon összegeket állapítanak meg, és nincsen előzetes szerződés. A bíróság határozatának, határozata ellenére és a bolgár, polgári törvénykönyv 633-as cikke ellenére történik ez itt. Tulajdonképpen a, a, a fogyasztók védelme az tabu Bulgáriában. A legfelsőbb bíróság a 27-es cikknek a az alkalmazását kéri. Azt kérjük az Európai Bizottságtól, hogy sürgős intézkedéseket tegyen, hogy véget vessen ennek a gyakorlatnak, amelyet a bolgár, állampolgárok ellen folytatnak az Európai Bizottság képviselőit arra ösztönözzük, hogy a bolgár hatóságoknak a hazugságait hozzák napvilágra mert ez lenne az egyetlen módja annak, hogy ezeket a bűncselekményeket világosságra hozzuk hiszen ez e, a polgárok ezreit jelenti, százezreit jelenti. A Bulgária 2007-ben csatlakozott az Európai Unióhoz, több e, e, millió lakás, lakosa van, amelyek olyan fogyasztókat jelentenek, akiket a szerződés értelmében meg kell védeni, és a 2006-os, 2004-es rendeletek szerint. Az Európai Bíróság a Cimentál ügyben bevezette a a közvetlen alkalmazását a, köz, a közösségi jognak. És ennek a határozatnak a következménye azt jelenti, hogy minden ezután lévő euró, nemzeti határozat nem bevezetendő. Köszönöm szépen. Thank you very much. Köszönöm szépen, és most szeretnék a bizottságnak szót adni. Igen, jó napot kívánok! Ami a feltett kérdéseket illeti, itt két probléma van. Egyik az, egy, az energiahatékonyságra vonatkozik, az energiahatékonysággal kapcsolatos bolgár törvényekre, és emellett itt van a fogyasztói jogok kérdése. Ami az elsőt illeti, a bizottság megvizsgálta azt, hogy az energiahatékonysági irányelv rendelkezéseit a számázással és a méréssel kapcsolatban hogyan hajtják végre. az energia hatékonysági irányelv élvezi az elsőbséget az energiaszolgáltatási irányelv felett, erről beszélt a petíció, ezt említett a petíciós először. Annak alapján, amit Bulgária közölt a bizottsággal, úgy tűnik, hogy a bolgár törvények összhangban vannak az irányelvvel, olyan tekintetben, hogy mi számít észszerű körülménynek a a több lakásból álló lakóépületekben való számlázással kapcsolatban. Ami pedig a fogyasztóvédelmet illeti, understand that uh, the Constitutional Court in Bulgaria. A, az Alkotmánybíróság azt mondta, hogy a házkezelőket akiket egyébként uniós hatáskör nem fed le, azokkal az ombud, ombudsman kell, hogy foglalkozzon. Ennyit tudok elmondani a helyzetről jelenleg. Köszönöm szépen. Уважаеми колеги, уважаеми представители на комисията. Kedves kollégák, az Európai Bizottság képviselőjének a 25-ös petíciót illetően a 2008-as Grecsava és a többi 2013. Petíció 2013. 2015. 2011. 2014-es petíciókat. Tehát vannak 2013, 2004-es, 2015-ös petíciók, és az Európai Bizottságnak a mi a válasza? Továbbra is ö, ö, megfigyelik, hogy átültették-e az európai törvényeket a nemzeti törvényekbe. És aztán a bolgár hatóságokkal is tárgyalnak. Aztán azt mondják még, hogy megnézik, hogy az unió törvényet megsértették el. Aztán a negyedik és ötödik petícióval kapcsolatban kapcsolatban azt mondják, hogy ezek nem elfogadhatók. És az utolsó petícióval kapcsolatban azt mondják, hogy a petíció begyújtójának fel kell venni a kapcsolatot a bulgár hatóságokkal. Nos, akkor milyen eredményt tudunk így elérni? Ezek olyan petíciók, amelyek ugyanazzal a kérdésekkel foglalkoznak, és pedig a bolgár fogyasztóknak a jogait megsértették, az európai jogot megsértették a, petíciókat 2013, 2014, 2015-ben nyújtották be, és az Európai Bizottság egyetlen választ sem adott azt mondják mindig, hogy Bulgáriában ezt vizsgálják. Ez azt jelenti, hogy az Európai Bizottságnak a képviselői nem képesek arra, hogy bármit is megállapítsanak tehát nem tudnak válaszolni arra, hogy megsértették-e a fogyasztók védelmének a törvényet, hogy megsértették-e az unió jogát legyenek szívesek. Végre szeretnék egy ropást, virágos választ kapni az Európai Bizottságtól. Elég van, eh, hogy tanácsokat adnak, hogy elemeznek, hogy eh, vitatkoznak. 2009-től 2015-ig az Európai Bizottság állandóan azt mondja, hogy vizsgálja ezeket a tényeket, de hát ezek evidens tények. Kérem mindazokat, akik eh, ma itt vannak, hogy kifizetnek-e egy olyan számlát, amelyeknek, amelyek során nem kötöttek szerződést a szállítóval, a szolgáltatóval úgy érik -e, úgy érzik-e, hogyha nincsenek szerződéseik, akkor vannak bármilyen kötelezettségeik. Az Európai Bizottságnak eh, el kellene jönni Bulgáriába, hogy megnézzük, hogy, eh, eh, hogy ezek a negyedek Szófiában vagy bárhol, lakónegyedek, ezek milyen helyzetben vannak. Határozottan kérem, hogy az Európai Bizottság képviselője végre világos választ adjon eddig, amit hallottunk, azt mutatja, hogy az Európai Bizottság hatástalan munkát végez, vagy egész egyszerűen el akarja kerülni a válaszadást. Ezeket a petíciókat nyitva kell hagyni, és végre szeretnék világos választ kapni a kérdésemre, tehát, hogy megsértették-e az unió jogat az, hogy megsértették a szerződéskötési kötelezettséget, az nyilvánvaló. Különben a bizottság részéről csak szimulálják a munkát. Ez egy bürokratikus munka, nem pedig egy gyakorlati munka. Legyenek szívesek a bizottság képviselői, legyenek szívesek világos választ adni. Ez a ezek a petíciók, amelyek a 25-ös napi rendi pont alatt vannak, mind maradjanak nyitottak. Köszönöm szépen, Malinov úr. I believe <clears throat> that anyone can agree that úgy gondolom, hogy mindenki egyetért azzal, hogy furcsa egy témában ennyi petíciót kapni, általában az van, hogy több országból kapunk ugyanarra a témára a petíciót, de az, hogy egy országból ugyanarra a témára, az nagyon ritka. Bonyolult a helyzet mondhatjuk azt, hogy a kommunizmus öröksége, a technikai problémák, az új házkezelési szabályok, a privatizáció, valamint a bolgár bíróságok hatástalansága nem hatékony volt a egy bonyolult konstellációt eredményez. Ezt mind figyelembe kell venni. A bolgár igazságszolgáltatás teljesen figyelmen kívül hagyja a fogyasztók jogát. Véleményem szerint ne tegyünk többet hozzá ahhoz, amit a petíciókat benyújtók elmondtak, hiszen ők egy átfogó elemzést nyújtottak be. De az a tény, hogy a bolgár állampolgárok végső menetékként az Európai Parlamenthez fordulnak, azt is mutatja, hogy mindenképpen különleges esetként kell kezelnünk ezt a helyzetet. És ha valami történik, hála az uniós intézményeknek ebben az ügyben, akkor ez nem is lehetne jobb kampány az Európai Unió mellett Bulgáriában. Minden másnál jobb lenne. Még egyszer nagyon nehéz megérteni ezt a helyzetet, de több százezer állampolgár érintett, és rendszeres tüntetések vannak ebben a témában. Láthatjuk az időtartamból és időszakból is, hogy ezzel az ügyel kapcsolatban a bolgár igazságszolgáltatás nem bír megküzdeni. Így a, egy nagyobb nyomást kell gyakorolni, hiszen mi vagyunk az utolsó eszköz a bolgár, állampolgárokat ért igazságtalanságra. Én azt javasolnám, hogy hagyjuk nyitva ezt a petíciót. Mrs. Kuneva? Kuneva asszony. Ευχαριστώ πολύ. Επειδή όπως φαίνεται αδυνατούμε να καταλάβουμε τα προβλήματα στη Βουλγαρία και να καταλάβουμε και τη λογική των πολιτών. Nos, Meg kell értenünk a Bulgáriában élő állampolgárok gondolkodásmódját. Mi találkozunk velük, találkozunk az érdekvédelmi szervezetekkel is, és látjuk azt, hogy mi zajlik a helyszínen. Említettem, hogy nagyon komoly kihatásai vannak ennek a kérdésnek, a fűtésnek, valamint a villanyáram kérdésének. Emberek öngyilkosak lesznek Mindenképpen konkrét választ kell találnunk, ha nem, akkor csak lóg a levegőben ez az ügy. Köszönöm szépen, van-e még valaki, aki szót kér? Van még egy kis időm, bizottság, van-e megjegyzése, kíván-e az elhangzottakra reagálni? Yes, so, um, there is... Nyilvánvalóan van polgár, pol, probléma Bulgáriában. Most, hogy ez az európai jogszabály átültetésének a problémája, vagy pedig az igazságszolgáltatási rendszer problémája, hogy ez most a kommunista örökséghez köthető-e, ugyanis nagyon rosszul szigetelt lakóházak, bérházak vannak, nagyon rossz a mérés, mi már vizsgáltuk ezt a kérdést, rendszeresen és részletekbe menően. Többször találkoztunk a bolgár hatóságokkal, legutóbb 2015. decemberében. kötelezettségesi eljárást is indítottunk, ahol nagyon pontos kérdéseket tettünk fel a számlázással kapcsolatban és a szolgáltatási direkt, eh, irányelvvel kapcsolatban 2012-ben eh, eh, kezdtük a kötelezettségszegési eljárást. Az utóbbi két évben indoklással ellátott leveleket küldtünk. A bolgár hatóságok ellen most áprilisban zártuk le az átültetési eljárást voltak olyan követelmények, amelyeket az energia ható, hatékonysági irányelvvel kapcsolatban nem vezettek be. A bolgár jogszabályokban először is az első szabály az, hogy a a, a fogyasztókat kötelezik a leolvasásra. Ennek technikai, műszaki okat, okai vannak, így állítják ki a számlákat, amelyeket egyelően osztodnak el a lakók között. Ez megfelel az irányelvnek, amely a hármas cikk, cikkelyben azt írja elő, hogy amikor műszakilag lehetséges és költséghatékony, akkor a mérőket fel kell szerelni, és ezen kívül egyéni mérőket is be kell szerelni, ahol ez ugyanilyen szempontból lehetséges. Ez most benne van a bolgár jogszabályban, különösen olyan Eh, épületekben, ahol eh, valóban költséghatékony az ilyen mérőknek a felszerelése. Aztán egy másik kérdés is megvizsgáltuk, és pedig azt, hogy az egyes lakosságokban, lakásokhoz hogyan számolják a költségeket és a számlákat. De mi nem tudjuk, hogy most a költségek azok túllépnek-e azon, amik a, az irányelv szerint van. Aztán a fűtésköltségeknek az elosztását illetően Az energiahatékonysági irányelv egyik cikkében van lehetőség erre, hogy a tagállamok a fűtés elosztán átlátható szabályokat alkalmazzanak és az épületeknek a szigetelését is meg megvalósítsák a, néha azok a fogyasztók, akik lezárják a fűtést, mégis kell, hogy fe, fe, fizessenek, mert a, a fűtést az mindegyik lakásban biztosítják elvileg, Na most az, hogy vannak, akik kikapcsolják ezt a fűtést, ennek meg lehetnek az okai, tehát hogy nincs pénzük kifizetni a fűtésszámlát és a többi, de akkor is az egész épületre szerelt eszközökért kell fizetniük. Ezek valóban magas költségeket jelent, és a bolgár nyugdíjasoknak ez egy jelentős összeget jelent, néha az egész nyugdíjukat. Ugyanakkor az európai jogszabályok a távfűtéssel kapcsolatban nem akadályozzák meg az ilyen fajta gyakorlatot, sőt a 93-as cikkben még ajánlják is ezt. Aztán az 2009-ben alkotmánybíróság is vizsgálta ezt az ügyet a tulajdonjogokkal és az alkotmányos jogokkal kapcsolatban, mi is elemeztük ezeket az egyeseteket, hogy vajon megsértették-e a törvényeket, és a tulajdonjogok és a lakóházak és az egyes lakók közötti kapcsolatot hogyan szabályozák, ezt az alkotmánybíróság megfelelőnek tartja, tartotta a határozatban olyanok tények is szerepelnek, hogy vannak társadalomvédelmi szabályok, és a bolgár állampolgárok kérhetnek támogatást, de nem elegendő ez a törvény, és továbbra is nagy probléma van ezzel a témával kapcsolatban, ugyanakkor a bizottság nem tud többet tenni, ugyanis a tagállamok hatáskörében vannak a tulajdonjogok. Aztán a bolgár és a, a bíróságoknak az eltérő ítélkezési gyakorlatáról is tájékoztattak bennünket. Például egy lakásos házban a, egy, egy lakó elzárhatja a fűtését, és a fogyasztóvédelmi irányelvvel kapcsolatban a bolgár ombudsman kérte a legfelsőbb polgári bíróságokat, hogy hogy most a fogyasztóvédelmi jogszabályokat, vagy az energiajogszabályokat kellene alkalmazni. Ez annak a is jele, hogy működik a bolgár igazságszolgáltatás, és az ítélkezési gyakorlat ideje sem túl hosszú. Remélem, hogy ez valamennyi választ adott a feltett kérdésekre. Igen, ez egy nagyon érzékeny kérdés, nagyon sok állampolgárt érint, és a petíciós bizottság az utolsó hely, ahol a fogyasztók panaszt nyújthatnak be, és és nem adhatunk olyan jelet, hogy nem hallgatjuk meg őket. Ellentmondó véleményeket hallottunk a bizottság és a képviselők részéről, ezért azt javasolom, hogy a petíciós szakbizottság a bulgár hatóságoktól több tájékoztatást kérjen. Közben azt szeretném javasolni a bizottságnak, hogy tovább vizsgálja ezt a kérdést. Biztos vagyok benne, hogy a képviselők hozzászólásai jogosak voltak, tehát ebben az esetben tovább kell nyomoznunk, ezért nyitva tartjuk ezeket a petíciókat és a petíciós bizottság a bolgár hatóságoknak is ír majd, hogy, hogy lássák, hogy hol is tart ez a helyzet. Épp ezért e, azt javaslom, hogy tartsuk nyitva ezeket a petíciókat. Kuneve asszony szeretne újból hozzászólni? Köszönöm szépen szeretnék valamit, valamire rávilágítani. Példát szeretnék hozni arra, hogy mi történik Bulgáriában egy másik kérdéssel kapcsolatban. Nagyon sok bolgár dolgozik más országokban, és ugyanakkor munkanélküliként jelentkeznek be. Azt mondják nekik, hogy jöjjenek vissza, megint jöjjenek vissza, tehát egész egyszerűen nem jelentkezhetnek be munkanélkülnek az állampolgárok. Elküldik őket, azt mondják, hogy várjanak, hogy jöjjenek egy másik nap. Ugyanakkor azt mondják, hogy a munkanélküliek száma csökken Bulgáriában. Tehát jogilag minden rendben van, és a számok csökkennek, de hát a valóságban nem ez történik. Köszönöm szépen, tehát ez is betekintést nyújt abba, hogy mi történik Bulgáriában. Jó, akkor ezeknek a petícióknak a végére jutottunk, és majd tovább vizsgáljuk őket. Most akkor nézzük a 28-as számú petíciót, máltai és brit E, petíciót benyújtóknak az anyaga. Ők nincsenek itt, de ugyanakkor tájékoztattak arról, hogy e, egy másik napra majd eljönnek. Ez a 1737 per 2013-ad, aztán a e, 1735-2013, 0341-2014, 1655-2014 és 2102-2014, akkor a bizottságnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony! Általánosságban a máltai jogszabályok a víz és elektromos áram szolgáltatásokkal kapcsolatban különbözőképpen rendelkezik. A lakosok és a nem lakosok különböző díjakat, nekik különböző díjakat számítanak fel. Ez több petíciónak adta az okát, és több panasznak is a bizottságnál. Ha megengedik, a petíciók különböző problémákat vetnek fel, tehát akkor, hogyha egyetértenek, akkor egyenként beszélek ezekről. Három különböző témáról van szó. Az egyik a csökkentett díjszabáshoz való hozzájutás. Ez a ö, ö, 2014-es petíciókkal kapcsolatban, a másik a bérlőkkel kapcsolatos problémák a 2013-as és 2014-es petíciókkal kapcsolatosak. A harmadik pedig a, a fogyasztásról való tájékoztatáshoz való hozzáférés. Ezek a 2014-es, 341-es petícióval kapcsolatos, mint mondtam. A máltai jogszabályok különbözőek. Az új állampolgárok akkor kaphatnak csökkentett díszabást, hogyha az Arms limitedhez fordulnak, amely a számlázó cég. Az általános probléma a hozzáférés az új tarifákhoz azt eredményezi, hogy az állampolgárok úgy látják, hogy bizonyos administratív eljárásoknak kell megfelelni az Arms limited tel hogy hozzájuthassanak ehhez, a díjszabás, ehhez a díjszabáshoz. Panaszt nyújtottak be, a válasz nem volt kielégítő, ezért kötelezettségisi eljárást indítottak, és az Arms Limited megváltoztatta a gyakorlatát manapság benyújthatnak az állampolgárok egy kérvényt, az Arms Limited-del együtt a nemzeti hatósághoz, tehát ezt a problémát úgy tűnik megoldották. A maltai hatóságok a kárt szembezett új állampolgároknak, mivel korábban a szabályokat nem megfelelően alkalmazták, tehát kártérítést biztosítottak nekik, és a bizottság jogorvoslat, egy bizottság szerint ez a jogorvoslat jól működik, és ezek 2014-es és 2015-ös petíciókat illetnek. A konkrétabb hozzáférés az, a, a bérlőknek az új díjszabáshoz. Ezzel kapcsolatban a petíciót benyújtók azt mondták, hogy most már más akadályai vannak ezekhez az új, ehhez az új diszabáshoz való hozzáférésnek, ugyanis a kérelem benyújtásához a tulajdonosnak az aláírására is van szükség, tehát hogy ő is egyetért azzal, hogy a csökkentett díszabást fizeti a lakó, a bérlő. 2014 óta kapcsolatban vagyunk a máltai hatóságokkal. 2016-ban azt mondták a hatóságok, hogy megváltoztatják a gyakorlatot, és a bérlők is részesülhetnek a csökkentett bérszab- bér, eh, díszabásban tehát nem kell a, a lakástulajdonosnak az engedélye hozzá. A bérlőnek csak a bérlési szerződés, bérleti szerződésnek a benyújtását kell elvégezni. Még mindig vannak ugyanakkor a máltai hatóságok és a bizottsége közötti tárgyalások, de ez már kisebb kérdésekre vonatkozik. A máltai hatóságoknak a megközelítése megfelel annak, amit elvárunk tőlük. Tehát a négy petícióval kapcsolatban és az általános díszabási különbségekkel kapcsolatban Emanál Valansz kollégám szeretne néhány szót szólni. Tehát akkor átadom neki a szót. Köszönöm szépen, köszönöm elnök asszony. Én a belső piaci főigazgatás eh, képviselője vagyok. Csak néhány gondolatot szeretnék hozzáfűzni a a fogyasztók közötti megkülönböztetést, eh, illetően attól függően, hogy hol laknak. Eh, itt egy olyan szolgáltatásról van szó, amely az irányelvnek a 20. Eh, cikké alá tartozik, ez a 2006-os eh, belső piaci irányelv. Itt eh, attól függően, hogy hol lakik a fogyasztó, lehet megkülönböztetés ha csak nem, akkor, hogyha ezek objektív kritériumokra alapulnak. A 95-ös cikke ennek az irányelvnek emlékeztet az objektív kritériumokra, amelyeket itt fel lehet használni, a gazdasági szereplők alkalmazhatják ezeket, hogy eladják a szolgáltatásiakat, és hogy különböző díjszabást alkalmazhassanak. Nos, eléggé nehéz a mi szempontokból látni, hogy melyek lehetnek azok az objektív kritériumok, amelyek különböző bánásmódot engedélyeznek. Hiszen a helyzet az, hogy a nem állandó tartózkodás engedéllyel rendelkezők nem kaphatnak kedvezőbb díszabást, mint az állandó lakosok. Épp ezért tartják jogosnak a bánásmódnak a különbözőcsét. A az áramszolgáltatás illetően egyetlen érvet lehet felhozni, ez pedig az a különbség, hogy a lakosok, az állandó lakosok, azok adófizetők, Ugyanakkor szeretnék emlékeztetni arra, hogy a, az Európai Bíróság világosan rámutatott, hogy az adófizetőknek az adófizetése az nem egy objektív kritérium, hanem a kivetett vetett adó és a, a preferenciális adó közti kapcsolatot kellene, közvetlen kapcsolatot kellene itt megállapítani. Mi ezt nem látjuk. Az, a máltai hatóságok bejelentették, hogy egy irányvonalat adnak ki, guidance, ugyanis így szerepel, tehát guidance. Services Internal Markets Act tehát a belső piaci törvény szereti 20-as cikket átütötték a máltai jogba, és a 9-es átcikket is a szolgáltatásokkal kapcsolatban. Tehát vannak rendelkezések már a máltai törvényekben is. Eh, ennek következmények ugyanakkor eh, nem látjuk, hogy a versenyhivatal eh, ezeket az irányvonalakat nyilvánosságra hozták volna. Ugyanakkor ezek az irányvonalak a megfelelő irányba mutatnak azért, hogy a fogyasztók a, a nemzeti versenyhatóságoknál panaszt tehessenek a szolgáltatásokkal kapcsolatban. Végül pedig ezt megemlékeztetek arra, hogy a bizottság május 25-én idén a belső piaci megkülönböztető bánásmód ellen felemelte a szavát. Ezt közvetlenül alkalmazhatják a, a fogyasztók körében történt megkülönböztetések ellen, tehát ezt lehet ebben a helyzetben is alkalmazni de van egy olyan törvénytervezet is, amely pont ezt a problémát kezelni. Thank you very much. Köszönöm szépen. Ha jól tudom, akkor egy harmadik képviselője is jelen van a bizottságnak. Igen, köszönöm. Ez eh, a fogyasztói adatokhoz való hozzáférésről szóló ügy a bérlők számára. A petíció benyújtója a 341-esnél eh, azt állítja, hogy nem kapja meg ezeket az adatokat, és a szolgáltatóval a főbérlő, illetve a tulajdonos köt szerződést. A tulajdonos, a szerződő fél, annak ellenére, hogy a tulajdonában lévő ingatlant bérbe adja. jól lehet a bérlő nem szerződő fél, változatlanul őt kell tekinteni a végső felhasználónak vagy fogyasztónak a jelenlegi jogszabályok értelmében, ami azt jelenti, hogy ha valaki bérlő, akkor is hozzá kell, hogy férhesse, megkaphassa a fogyasztásra vonatkozó adatokat, jól lehet nem ő kötött szerződést a szolgáltatóval. Ettől függetlenül a jogszabályt helyesen ültették át a máltai jogszabályokba, és ez biztosíthatja, hogy a bérlők kérésre meg kell, hogy kapják a fogyasztási adatokat az Arms Limited-től. Itt azonban erre nem került sor, és nem fordult a petíció benyújtója a vita rendezési mechanizmushoz sem, amit a máltai hatóságok biztosítanak. Éppen ezért úgy véljük, hogy a be, petíció benyújtójának igaza van, valóban hozzá kell, hogy férjen ezekhez az adatokhoz, viszont megalapítottuk, hogy nem tette meg az ehhez szükséges lépéseket. Elnök asszony, köszönöm szépen a máltai hatóságok is képviseltetik magukat, úgyhogy megadom a szót. Köszönöm, elnök asszony, mindenkit üdvözlök. Szeretnék rávilágítani arra a tényre, hogy a petíciókban felvetett kérdések, és amelyekkel a bizottság is foglalkozott, nem a jogszabályokból fakadnak. A bizottság is elmondta, hogy a nemzeti hatályos jogszabályok nem diszkriminálnak a nemzetiségi alapon, vagy állampolgársági alapon. Ugyanakkor viszont tudjuk, hogy lehetnek olyan esetek a gyakorlati végrehajtás során, amelyek megnehezítik a díjszabási adatokhoz való hozzáférést, különösen bérlők esetében. Mint ahogy a bizottság képviselői is elmondták, és szeretnék köszönetet mondani nekik, hogy elismerően nyilatkoztak a munkánkról. A kérdés a differenciált díszabás miatti szabálysértésre vonatkozik, ezt meg kell szüntetni, és ennek kapcsán lezárható a petíció. Ami pedig a bérlők és a tulajdonosok közötti kapcsolatot illeti. A bizottság képviselői már elmondták, hogy már teszünk lépéseket ezen hiányosság orvoslására, és az administratív eljárások megváltoztatására jelenleg folyik ezen megállapodások elismerése. A tulajdonos egyelőre nem, tulajdonosok eddig nem adtak írásos hozzájárulást, és itt most megragadnám a lehetőséget, hogy hangsúlyozzam, az ingatlan tulajdonosa és a bérlő közötti kapcsolat nem csak a külföldi állampolgárok vonatkozásában merül fel, hanem a máltai állampolgárok esetében is. Tehát függetlenül attól, hogy máltai vagy nem máltai állampolgárról van szó, ezzel foglalkozni kell. És ezzel kapcsolatban szeretnék köszönetet mondani a bizottságnak, hogy elismeri a munkánkat, és reméljük, hogy ezt az ügyet is le tudjuk zárni a polgáraink javára, számukra kedvező módon. Köszönöm. Becker úr kíván szólni. Köszönöm, elnök asszony. Nagyon röviden szeretnék állást foglalni, és külön üdvözlöm a bizottság bejelentését, nevezetesen, hogy ezzel a döntéssel e, az egész EU-ra vonatkozóan egységes és világos szabályozás valósul meg, ami a szerződéseket, illetve az energia területén az elszámolásokat, illetve díjszabásokat illeti. Szerintem ez egy nagyon fontos lépés az állampolgárok számára, az egyes tagállamokban egyelőre zavarok mutatkoztak, és ezt hivatott orvosolni ez a bejelentés. Nem tudom, hogy már erre vonatkozóan van-e javaslat, avagy tudnak-e velünk egyéb részleteket megosztani. Köszönöm szépen. A bizottságot kérdezem, hogy kívánnak-e reagálni. Nagyon szépen köszönöm képviselő úr, hogyha a kérdés azzal kapcsolatos, hogy a jogszabályjavaslat a különböztetés mentességgel kapcsolatos, akkor gyorsan össze tudom nézni, foglalni. A rendelkezések eléggé egyszerűek. A rendelet tervezett mindenfajta bánásmód különbözőséget megtilt a nemzetiség vagy a tartózkodási hely alapján, hogyha a szolgáltatást ott adják, ahol, ami a telephelye a szolgáltatónak. Ez azt jelenti, hogy amikor a fogyasztó megy el egy másik ö, ö, tagországba, ahol egy szolgáltatást lesz igénybe, akár egy szállodában, akár ö, áramszolgáltatás, vagy gázszolgáltatás, vagy vízszolgáltatás, akkor ezekben az esetekben mert nincsen különbség az alkalmazandó jog között az egyének nyújtott szolgáltatás között. A szabályok ugyanazok, akkor nincsen aprilról alkalmazandó elv. Tehát a bizottság szerint ebben az esetben nincsenek olyan jogosultságok, amely objektív kritériumokon alapulnának, tehát hogy különböző díjszabást alkalmazhatnának a tartózkodás helye, stb. helyett. Az önök, az intézményben az IMKO szakbazítság vizsgálja ezt a kérdést, Bozaton asszony a jelentéstevő. Becker úr. Köszönöm szépen. Köszönöm az információt, de a kérdésem arra vonatkozott, hogy bejelentették, hogy májusban úgy döntöttek, hogy egy rendeletet dolgoznának ki. A kérdésem az, hogy ez mikor lesz majd hozzáférhető, mikor áll rendelkezésre. Nehéz válaszolni minden, ugyanis minden a jogalkotási folyamatnak az alakulásáról függ, tól függ. Május 25-én a javaslatot beadtuk, a tanács gyorsan elkezdte ezt tanulmányozni, hát itt tartunk. Mr. Jahar. Jár úr, én is szeretném megköszönni ugyanis nem mindig fordul elő, hogy a bizottság eh, jól kezel egy ügyet. Az is eh, üdvözlendő, hogy a tagállam is eh, jelen van. Tehát nagyon jó, hogy meghallgathatjuk a másik fél véleményét is. Még egy másik szempontot szeretnék felvetni, kicsit kiterjeszteni a kérdést. Vannak olyan esetek, amikor a petíciók van, az szerepel, hogy a belső, egysége, belső piaci szabályok sérülnek. Itt például a nyugdíjbiztosításról is beszélhetünk, itt is eltérőek a szabályok, és elhangzott, hogy bizonyos mértékű diszkrimináció érvényesül. Vannak olyan esetek, ahol például Franciaországban más állampolgárokat kizárnak bizonyos biztosításokból, ezekkel is minél előbb foglalkozni kell. És a bizottságnál üdvözlöm, hogy lépni kíván ezen a területen, viszont a kérdés az, hogy hol húzódik meg a határ. Mennyiben dönthetnek szabadon a e, tagállamok, illetve hol beszélünk már diszkriminációról. Tehát e, minél közelebb kerülünk egy problémához, annál nehezebb eldönteni. Itt a konkrét e, probléma kapcsán nagyon jó információt kaptunk, a bizottság azt mondja, hogy igen, ez így nem helyes, és a tagállam is elismeri, hogy ez a gyakorlat nem helyes, de azt hiszem, hogy a biztosítások esetében, illetve a földtulajdon kapcsán is érdemes lenne megvizsgálni ezt a kérdést. Ezzel a témával már korábban is foglalkoztam, és a, azt hiszem, hogy egy kicsikét ellenmondásos, hogy mindenkit most így állapítunk meg, de nyilvánvalóan a fogyasztók is szeretnének maradni a hálózaton, illetve a mezőgazdákat is érintheti ez a, az ügy. Dreimal plusz bewerten. Danke. Nem tudom, hogy a máltai hatóság képviselője kíván-e reagálni, illetve pontosítani, hogy a petíciók közül melyikkel foglalkoznak most már, illetve a, melyek azok, amelyekkel a közel, a nagyon közeli jövőben. Minden esetre jó lenne, ha megtudnánk, hogy melyek azok, amelyekkel rögtön foglalkoztak. A bizottság azt hiszem, hogy egy bizonyos tekintetben nagyon világosan fogalmazott, más esetekben nem. Tehát mielőtt döntünk, megadnám a lehetőséget, hogy pontosítsanak. azok a petíciók, amelyek szabálysértéssel függnek össze, amiről a bizottság is úgy nyilatkozott, a bizottság szerintem nagyon egyértelműen kifejtette az álláspontját, nevezetesen elismeri a munkánkat, ezeket a petíciókat mi gyakorlatilag olyannak tekintjük, amelyeket le, tudjuk, le tudunk zárni, ugyanis itt már administratív eljárásokra sor került, az elmúlt hónapokban az elnök asszony konkrét petíciók megnevezését kéri. A 2102 per 2014-es és a 24 per 215-ös petíciók ezek. Ezek kifejezetten a szabálysértéssel foglalkoznak. Azt hiszem, hogy a bizottság is meg tudja erősíteni, hogy nincs szabálysértés, és a máltai hatóságok megfelelően kezelték ezeket az ügyeket, most a szabálysértésre gondolok. Igen, meg tudom erősíteni, hogy a petíciókban felvetett kérdések, amelyek a 2011-es szabálysértésekkel függnek össze, megoldottnak tekintendők a bizottság részéről. Elnök asszony, akkor javasolom, hogy ezeket a petíciókat zárjuk le. De úgy tűnik, hogy vannak még bizonyos kérdések a többi petícióval kapcsolatosan, itt további információra, pontosításra várunk a bizottság, illetve a máltai hatóságok részéről. Ezeket, ha jól értettem, hamarosan megkapjuk. Tehát ezt a két petíciót lezárjuk, a többieket pedig nyitva hagyjuk. Rendben van? Köszönöm. Azt hiszem, hogy elérkeztünk az petíciókkal foglalkozó ülés végéhez. Nagyon hasznos volt. Köszönöm szépen a bizottságnak, a petíció, azon petíciók benyújtóinak, akik a videó léptek velünk kapcsolatba. Köszönöm, és mindenkinek, aki szabadságra megy, kellemes szabadságot.